követni tudják. A szavazat magyarázatok következnek most, most pedig az ukrán helyzettel kapcsolatos szavazás. Tenok kolléga kezdi, aki a frakció nevében beszél, és két perc időt kap. Csia. Elnök úr, az ECR frakció üdvözli Poroshenko elnök megválasztását, aki progresszív megközelítést alkalmazott, ezért sikerült némi sikereket elérni Szloviansk felszabadításában. Emellett a tűzszünetet ahhoz kötötte, hogy mindkét fél betartja azt, és minden fogvatartottat szabadon engednek. Hogyha azonban Oroszország továbbra is támogatja a kelet-ukrajnai lázadókat, és destabilizálja az egész országot, akkor az, akkor az Európai Uniónak gazdasági további gazdasági szankciókat kell bevezetni Moszkva ellen. Az Európai Uniónak élen kell járnia egy békés politikai megoldás kidolgozásában, amely véget vet az erőszaknak, a letartóztatásoknak és a megfélemlítésnek, amely tragikus konfliktusnak a jellemzője volt. Meg kell védeni Ukrajna teritoriális integritását és beleértve a Krímfélszigetet. Teljesen világos, hogy Mogherini asszony esetleges megválasztása főképviselővé aggályokat okoz egyes országok körében, mert orosz barátként van elkönyvelve ez a személy. Úgy gondolom mindenképpen fontos, hogy a regionális stabilitást visszaállítsuk, ehhez hozzájárul az, hogy, hogy Ukrajnával, Moldovával és Grúziával társulási egyesményt, társulási egyesményt írt alá az Európai Unió. Remélem, hogy Renzi miniszterelnök nem akarja kereskedelmi jogokból kifolyólag nem akar emiatt békésebb hangot megütni Oroszországgal,

Köszönöm szépen, Sógor, a képviselő úr. A következő a következő hozzászólók előtt kénytelen leszek. Schaffhauser kolléga következik, és kérem a kollégákat, akik beszélgetnek, hogy hagyják el a termet. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Miért nem szavaztam meg a többség által megszavazott állásfoglalást? Azért, mert államcsint fog kikényszeríteni, és egy olyan kormányt fog fölállítani, amely nem stabil, és újra polgárháborús veszély fenyeget. Ez az állásfoglalás a kontinentális egységet próbálja ö, ö, támogatni a, az orosz föderációval. Ez nem az ország érdekét szolgálja, hanem ez egy propagandista ö, megközelítés. Köszönjük Schaffhauser úr! Most Wikström asszonynak adok szót. Wikström asszony, parancsoljon. Can you ask the colleague, please, that she should leave? Wikström asszony, megtenné, hogy kint folytatja a társalgást? További képviselők jelentkeztek ugyanis szóra. Most Korvin Mikkel képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen. Mi sem szavaztuk meg az állásfoglalást mert túl egyoldalú ez az állásfoglalás. És fölöslegesen sértegeti Vladimir Putyin személyét, aki most kénytelen védekezni, pedig valójában a saját polgárait védi ott, Ukrajnában, az orosz polgárokat, Ukrajna valóban független állam, de ez nem jelenti azt, hogy az ott élő személyeket, akik nem tetszenek nekik, abuzálják. Ez egy amerikai agresszió eredménye, amelynek mi is beadtuk a derekunkat, és katonai erővel fenyegett az USA, hogy beavatkozzon, és ezt mi nem tudjuk támogatni. Köszönjük szépen, Korbin Mike úr! A, a szavazott magyarázatoknál nincsen kékkártyás közbeszólás. Bréda kolléga úr, menne? És ott folytatna a beszélgetést. Albiol Guzman asszonynak adok szót. Gracias. Én eh, Köszönöm szépen. Nem tetszik nekem ez az állásfoglalás azért, mert eh, nekünk eh, feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmet az európai intézmények és az ukrán kormány kapcsolatára, hiszen itt neonáci elemek vannak ebben a kormányban, és ez egy pucskormány. Az Európai Unió a multinacionális cégek és az Egyesült Államok geopolitikai érdekeinek oldalára állt, és nem azoknak a népeknek az oldalára, akik Ukrajnát alkotják. Tehát kérem, hogy egy független vizsgálatot végeztessünk el, hogy megvizsgáljuk, hogy pontosan mi történt Ogyesszában, ahol meg gyilkoltak több mint 40 embert a szakszervezetek házában. Úgy tűnik, mintha itt szélső jobboldali elemekkel lett volna dolgunk. Tudjuk azt, hogy Európában mindenhol és Ukrajnában is tennünk kell valamit. Köszönöm szépen, Ábio Guzmán kolléga, most Cimmer kollégát kérem meg. Cimmer képviselőasszony. Cimmer képviselőasszony. Nagyon kedves lenne öntől, hogyha a gyűlésével kint ülésezne. Most Carver kolléga kap szót. Ha elfogadjuk ezt az állásfoglalást, akkor ennek lehűtő hatása lesz civilizált nemzetekre is, és kevésbé fognak fellépni az emberi jogokkal szemben. Itt az állásfoglalások vezető katonai személyek ellen irányul, akik ezt bíróság elé akarnak állítani, de ö, szerintünk ez mégsem elfogadható, mert elengedi ö, a valódi bűnöseket. Zdanok asszonynak adok szót. Én is az állásfoglás ellen szavaztam, és biztos vagyok benne, hogy a kelet-európai partnerség országaival és Oroszországgal szemben sokan ö, a nulla eredményű tárgyalások hívei. Úgy gondolom, hogy a júniusi-májusi események kapcsán ö, hivatkozni kellett volna ezekre, kár kivették ezt a szövegből. Ö, azok, akik Ukrajnában nem támogatják az Európai Uniós csatlakozást, és akik támogatják, azokat viszont ez még jobban megosztja. A nyolcadik bekezdés pedig egyes jogaitól fosztja meg az ukrán állampolgárokat. Decemberben nem sokkal a majdani ö, ö, lázadás után 49%-a az ukrán lakosságnak volt az EU csatlakozás mellett, és 45% volt ellene. 33-szor hivatkozunk a állásfoglalásban erre, az USA-ra pedig egyszer sem. Köszönjük szépen, Zanok asszony félbe kell, hogy szakítson, eljárt az ideje. Ich möchte Sie alle darauf hinweisen. Szeretném felhívni valamennyiük figyelmét arra, hogyha felolvassák a szavazatmagyarázatokat, ugye itt van egy lámpa az önök pultján, hogy, amely azt jelzi, hogy lassítsák le a beszédtempót, hogyha túl gyorsan beszélnek, akkor ez gyullad fel. Azok, akik újak itt a házban, azokat meg fogom szakítani, hogyha gyorsan beszélnek, és meg fogom kérni, hogy lassabban beszélnek, mert hogy a tolmácsok nem fogják tudni követni különben a munkájukat. Most pedig következnek fiatalok munkanélküliségével kapcsolatos állásfoglalással kapcsolatos szavazatmagyarázatok. Első hozzászólunk Luke képviselő. Luke kolléga. Fiatalok munkanélkülisége. Én szerettem volna ezzel kapcsolatban leadott szavazatomat megmagyarázni, mert ezt elutasítottam, ezt az állásfoglalási indítványt tekintettel arra, hogy a versenytorzulásnak a legfontosabb szempontjait nem veszi figyelembe, így nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a közös valuta, a közös fizetőeszköz, különösen a dél-európai e, e, országoknak a versenyképességét nagyon csökkenti,

Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák! Megszavaztam ezt az állásfoglalást, ugyanis 23%-a a fiataloknak nem talál munkát, és ez nagyon rossz hatása van a gazdaságra is és ráadásul ez a munkanélküliség táplálja az Európa ellenes érzéseket is. De hát hogyan is lehetne Európában bízni, amikor nincsen perspektíva a fiatalok előtt? Ez a kezdeményezés egy jó, de gyenge kezdeményezés, és ugyanakkor csak néhány régiót érint különösképpen, de az azon kívüli régiók is, főként a határvidékek nagyon nehéz helyzetben vannak. Ugyanis az ott rejlő lehetőségeket nem dolgoztuk ki kellőképpen. Mobilitási programokra van szükség, mint az EURES, a többnyelvűséget kell támogatnunk, és támogatnunk kell a kettős diplomákat is. Kedves elnök úr, Európának az új nemzedékre kell építenie. Köszönöm szépen, Sander kolléga. Most Millen képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. A mi, öm, mi, mi nem akartuk ezt megszavazni, ugyanis azt hiszem, hogy ez a supranacionális utópia bukásának legkézzelfekvőbb, vagy kézzelfoghatóbb bizonyítéka az, hogy hogyan állnak a fiatalok. A fiataloknak nincsen jó oktatási képzési rendszere, és kihasználják őket a munkaadók. Az különböző államokban nagyon más a helyzet, de a fiatalok mindenhol az európai gazdasági háború célzott eszközei és nagyon fontos az, hogy itt az európai intézményekben, strukturális alapokon keresztül és más alapokon keresztül a célok nem valósították meg a hozzájuk fűzött reményeket. Makroökonómiai értékben sem történt ez meg, borzasztó a helyzet a bevándorlási szempontból is. Éppen ezért a fiatalok munkahely kilátásai és általában a társadalmi esélyei már a nemzeti szuverenitás határait fejteg, bontogatják. Köszönöm szépen, Bégin kolléga kapszót. Köszönöm szépen. A frakciónk javaslatokat fogalmazott meg, főként derogációkat a 3%-os limittel kapcsolatban. Nos, ezeket sajnos még csak figyelembe sem vették, azért, mert a nagy frakciók úgymond összeesküdtek ellenünk itt a parlamentben, de az öt csillag mozgalom végül is ennek ellenére elfogadhatónak gondolja a végső szöveget, és ezért végül támogattuk. Kedves kollégák, egy nagyon egyszerű üzenettel távoznék ma innen. Mi úgy gondoljuk, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, jók, honnan jönnek a gondolatok, akkor, hogyha ezek jók, és az embereket támogatják, hiszen az emberek küldtek bennünket ide, hogy őket képviseljük. És mi mindig így fogunk dolgozni ebben a parlamentben. Remélem, hogy ez majd a szakbizottságok munkáját is áthatja majd ez a szellemiség. Köszönöm szépen, Bégin képviselő, azt mondja, most Pétir képviselő kap szót. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, támogattam eh, ezt az állásfoglalást a fiatalok foglalkoztatásával kapcsolatban, mert azt várom tőle, hogy végre ennek a nagy európai problémának a megoldására hatékony utat mutasson. Különösen Dél-Európában eh, ad okot aggodalomra a helyzet. Eh, Horvátországban eh, is voltak következményei a nagy gazdasági válságnak. Nagyon sok ember van, aki a saját bőrén érezhette a válság következményeit. Különösen a 15 és 29 év közötti fiatalok szenvednek a munkanélküliségtől, és mivel a munkavállalás jogával Horvátországban nem tudnak élni, ezért elhagyják az országot. Ez egy alapvető emberi jog, amelynek tiszteletben tartása alapvető feladatunk lenne. Úgyhogy támogatom az állásfoglalást, és köszönöm hogyha megvalósítjuk a fiatalok foglalkoztatásának a hatékony ellenőrzését, hiszen az erre előirányzott forrásokból eddig alig került valami felhasználás, és a probléma továbbra is megvan. Köszönöm szépen Péter kolléga, nő. most pedig Csinicsi képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Az áll a fiatalok munkanélküliségének csökkenés, csökkentése az egyik legfontosabb kihívás a következő évekre nézve, már csak azért is, mert ez az összes Európai Uniós államra igaz. Egyes államokban a fiatalok munkanélkülisége már az egekbe tört, nagyon sokan nem találnak munkát, és ezért elmennek, emigrálnak. A borzasztó helyzet Olaszországban sem van másként, és ezért az új Európai Bizottságnak nagy feladatai lesznek, hogy befektetési terveket, munkahelyeket teremtsen, és stabilá varázsolja a fiatalok helyzetét. Ez a garancia valamennyit segít a helyzeten, de azért nem fogja megoldani a problémákat. Sokkal struktúráltabb megközelítésekre lesz szükség a gazdaság élénkítés szempontjából, hogy új munkahelyeket tudjunk teremteni, Rugalmasságra lesz szükség az közalapok felhasználása tekintetében, mert másként a, növekedés, másként a gazdaság nem állítható növekedési pályára. Megszavaztam azonban ezt az anyagot. Köszönöm szépen, Kinicsi asszony. Most Schlein asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Én is megszavaztam ezt, még akkor is, hogyha erősebb szavakat szerettem volna hallani. Ugyanis Olaszországban, hazámban a fiatalok munkanélkülisége bizonyos régiókban még a 60%-ot is eléri. Pozitívumnak értékelem azt, hogy a garanciát 30 éves korra szeretnénk kiterjeszteni, és nem 29 éves korra, ugyanis nagyon sokan úgy gondolják, hogy ebben a korban, hogy szeretnének gyermeket vállalni, de egyszerűen nincsen meg hozzá a bátorságuk, mert nincsen meg hozzá a hátterük. További forrásokra lenne szükség a programokhoz, és ezt a bizottság felé is erőteljesen kell tolmácsolnunk. Aztán itt a bizonytalan helyzet is nagyon nagy probléma, ugyanis nem arról van szó, hogy akármilyen munkahelyeket teremtsünk, hanem minőségi munkahelyeket kell teremteni, egy fenntartható jövőt kell serkenteni, olyan irányba kell dolgozni, amely az új generációkba fektetett felelősségtudatunkat tükrözi. Fontos lenne tehát az, hogy fenntartható legyen a jövő, és ehhez a kultúra, a környezetvédelem és Köszönjük szépen, Slajn. Azt most Komi asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt az anyagot azért, mert a fiatalok munkanélküliségi rátája valóban borzasztó, magas, éppen ezért teljesen mindegy, hogy milyen politikai színezettű e a párt, ahonnan jöttünk, ez egy nagy prioritás mindannyiunk számára. Én azonban nem vagyok meggyőződve arról, hogy a munkalehetőségek a fiatalok számára egyenlő azzal, hogy majd mi építjük fel az ő jövőjüket, és a saját jövőjünket is. Ők a legfrissebbek a társadalomban, és ők azok, akikben táptalaját lehet kiépíteni a jövőnek. Integrált megközelítésre van szükség, ugyanis azt hiszem, hogy ez az, ami hiányzik. Az Európai Unió és a tagállamok együtt kell, hogy dolgozzanak. Ez a legjobb megoldás. Rendben, hogy van a garancia alap, Olaszországban 29 évig kiterjesztettük ezt a korhatárt, de ezt máshol is meg kell tenni. És aztán fontos a bolonyai folyamat összehangolása is, mert különben minden más erőfeszítésnek nem lesz értelme. Köszönjük szépen. Most uh, Zdehovszki képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én megszavaztam ezt az állásfoglalást, de hangsúlyozni szeretném, hogy nagy fenntartásaim vannak egyes kijelentésekkel kapcsolatban a szövegben. Nem értek például egyet azzal, hogy rövid távú ez a finanszírozás. Én egy hosszú távú megoldás híve lennék egy fenntartható megoldásé, amely a német-osztrák bevált gyakorlatokat, vagy akár a svájcit is figyelembe véve fogalmaztatik meg. És nagyobb hangsúlyt helyez a továbbképzésre. Képzésre. Azok az országok ugyanis, amelyek elhanyagolták az oktatást, a fiatalok képzését hosszú távon, azok szenvednek leginkább a mostani ö, problémáktól, és azokban a legmagasabb a fiatalok körében a munkanélküliség. Köszönjük szépen, Zehovszki kolléga, most Zaborszka kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Én nem támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek a társadalom csak egy szegmensére vonatkoznak. Különösen, hogyha a munkanélküliség kapcsán fogalmazzuk meg őket azzal értek, hogy az ifjúság körében tapasztalható munkanélküliséggel szemben valahogy fel kell lépni, de szerintem olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek a szolidaritást erősítik a különböző generációk között, és nem mélyítik közöttük a különbséget. Egy ilyen intézkedés lehetne például a családi vállalkozások támogatása. A családi vállalkozások nem csak megfelelő képességekkel, kapacitásokkal ruházzák föl a felnővő fiatalokat, és üzleti etikát tanulnak a szüleiktől, hanem minden generációnak munkát adnak. Egyébként pont az üzleti morál hiánya volt a válság fő oka, tehát a családi vállalkozások támogatását tartanám legfontosabbnak, és az olyan jogalkotást, amely ezt lehetővé teszi. Köszönöm. Köszönöm szépen, Záborska asszony, most Wolf kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Ez a módosítás az ECR csoporttól érkezett, és a brit konzervatívok támogatták. Elfogadtuk azt az elvet, hogy az Európai Uniónak, Unióban a szabad mozgás érvényesüljön, de csak a képzett munkaerő szempontjából. Ez azt mutatja, hogy itt most kvalifikált euroszkepticizmus üti fel a fejét, Európában és az Egyesült Királyságban nem szeretnénk, hogyha ez másként valósulna meg. Éppen ezért tartózkodtunk. Mi azt szeretnénk, hogyha a tagállamok és nem az Európai Unió intéznék a szabad mozgást és a munkavállalást. Köszönöm. Köszönöm szépen, Wolf kolléga. Ezek voltak a fiatalok munkahelyeivel kapcsolatos állásfoglalásra kapcsolatos szavazatmagyarázatok, most pedig az iraki helyzettel kapcsolatos állásfoglalásra térünk át, ahol is folyt képviselő kap elsőként szót. Elnök úr, kedves kollégák, már amennyiben még jelen vannak a teremben, új parlamenti képviselőként megütközéssel látom, hogy gyakorlatilag tizen sem vagyunk már a teremben. Egy olyan ülésen, amelynek a vége tulajdonképpen csak 14 órakor lesz. az iraki helyzettel kapcsolatos állásfoglalási indítványt támogattam, de úgy gondolom, hogy ezekkel az állásfoglalásokkal nem jutunk tovább. Destabilizálva van a teljes régió, az lenne a kérdésem, hogy az amerikaiak és az ő szövetségeség számára ott a régióban milyen előnyökkel járt ez a háború, hogyha újra embereket üldöznek, hogy embereket kínoznak, bántalmaznak. A teljes régió destabilizálódott. Úgy gondolom, tekintettel az ottani helyzetre, sokkal többet kell ott a helyszínen tennünk. A nagy kőolajforrások ott a régióban eh, nyilván érdekesek, de nem tudjuk, hogy ott majd a sárja joga fog uralkodni, vagy pedig adott esetben a keresztények is nyugalomban élhetnek majd. Elnök, köszönöm szépen, folyt kolléga. Magyarázatképpen annyit mondanék, hogy a szavazat magyarázatok a szavazást követően egyes képviselőket megillető jogként vannak. Itt ők mondják el, hogy miért úgy szavaztak, ahogy szavaztak. Ennek a részének a plenáris, a plenáris ülés a része nem arra szolgál, hogy mindenki részt vegyen rajta és hallgatja. Értem ugyan a reakciókat a karzaton, de szeretném kifejezetten leszögezni, hogy abban az, abban az országban, ahonnan én érkezem, ott is bevett dolog a parlamentben, Eh, hogy a karzaton a látogatók sorában eh, a tetszésüket vagy nem tetszésüket fejezik ki a látogatók. Most áttérnénk Carver kolléga eh, szavazat magyarázatára, azonban ő nincsen a teremben, úgyhogy az irakai helyzete kapcsolatos állásfoglás kérdését lezárjuk, és most még az izraeliek és palesztinok közötti erőszak eszkalációjával kapcsolatos szavazatmagyarázatok jönnek, szintén folyt kolléga kap egyetlen hozzászólóként szót. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy megadja nekem a szót. Támogattam ezt az állásfoglalást. Ugyanakkor nem megy eléggé messzire ez az állásfoglalás, ugyanis Herr Lambsdorff az e- tegnapi vitában Izrael önvédelmi jogáról beszélt. Én úgy gondolom, hogy itt kiegészítésképpen azt is el kell mondani, hogy egy olyan ország, mint Palesztina, amely évtizedek óta megszállás alatt él, amelynek részei köré falat emeltek, ahol eh, sokak tízezrével, vagy akár százezrével a szomszédos országokba kell hogy meneküljenek. Nos, egy ilyen országnak is van önvédelmi joga. Nagyon remélem, hogy a régióban hamarosan visszatér a béke, és mi a magunk állásfoglalásával, és adott esetben aktív politikai lépéseinkkel is hozzá tudunk járulni ehhez. De mind, mind a két oldalt figyelembe kell venni, nem csak az egyiknek az érdekeit. Elnök, köszönöm szépen, folyt kolléga, ezzel elérkeztünk a szavazatmagyarázatok végére és egyben ennek a plenáris ülés hétnek a végére azoknak a kollégáknak, akik még jelen vannak, azoknak jó utat kívánok haza, egy kellemes nyári szünetet, és szeretnék köszönetet mondani a jobbomon és balomon ülő szolgálatoknak, illetve a tolmácskabinokban ülő tolmácsoknak. Ők is megérdemelték, hogy jó útuk legyen hazafelé, és kellemes nyaruk legyen. Vali kolléga szeretne még ügyrendi kérdéssel élni. Eh, köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nagyon sajnálom azt, hogy ennyire üres ülésterem előtt kell beszélnem, de azért emlékeztetnék arra, hogy bennünket itt azért szépen megfizetnek azért, hogy itt dolgozzunk, és hogyha ezt megtesz, hogyha ezt a feladatot kaptuk, akkor a lehető legnagyobb kompetenciával és koherenciával kellene ezt a munkát végezni, de mégis olyan, mintha a kollégák nem vennék ezt komolyan, mert a szavazatnyilatkozatok el kellett alatt senkit nem érdekel az, hogy mit mondanak a többiek. Minket nem azért fizetnek, hogy gyorsan elkapjuk a repülőgépet, odaérjünk, hanem azért, hogy elmondjunk és a véleményünket és a szavazók felé ezt Kedves kolléga, ön ugye új, ezért nem vontam meg a szót, de ön egy általános megjegyzéssel nem ügyrendi kérdéssel. Ugye mi azért vagyunk, kapunk itt fizetést, hogy betartsuk a szabályokat. Szeretne még valaki ügyrendi kérdést föltenni? Kelly úr, parancsolja, tényleg csak ügyrendi kérdés legyen. Uh, thank you for your excellent uh, chairing of today's session, Mr. President. But I think... Elnök úr, Szerintem igaza volt annak, amit elmondott a legutolsó felszólaló, de